Európai Parlament és a tanács határozatát arról, hogy makrofinanciális támogatást nyújtsunk Ukrajnának. Ezzel a mai ülés napirendjéhez értünk. Egy ügyrendi kérése van Kardet úrnak.